mondani írásban. Ezzel vége a vitának. A mai ülés írásbeli jegyzőkönyvét a parlament elé terjesztjük a következő ülésen. Ha nincsen kifogás, akkor azonnal átadom az